következő napi rendi pontra két bejelentést szeretnék tenni. Először is a 2016 os cikkében az ügyrend a tegnapi 17 órakor bejelentett közleménnyel kapcsolatosan szavazási javaslat nem érkezett, tehát ezt elfogadódnak tekintjük. Másrészt pedig